nincs itt, akkor Gárdéni asszony. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Annyit szeretnék csupán mondani, és kérem, hogy figyeljenek ide, mert ez egy elég súlyos dolog, ami történt. Az olasz sajtóban az elmúlt napokban azt lehetett olvasni, hogy az Egyesült Államok a Wikileaks szerint az Egyesült Államok Silvio Berlusconiről 2011-ben különböző adatokat talált meg. Franciaország és Németország után tehát megtudtuk azt is, hogy Olaszország is lehallgatott valakit, vagy Olaszországot is lehallgatta az Egyesült Államok. Ez egy nagyon súlyos dolog, én nem gondolom azt, hogy normális lenne, hogy szövetséges országokat lehallgatnak. Azt kérjük, hogy az Európai Parlament eh, a kémkedés témájában nyisson egy bizottságot, egy vizsgáló bizottságot. Tehát mondom, 2011 márciusában történtek ezek az események. Szövetségesünkről van szó, és ezért szeretném, hogy az Európai Parlament világos viszonyokat teremtene, és egy vizsgáló bizottságot állítana fel. Úgy gondolom, hogy a kereskedelmi megállapodás, a tárgyalások kimenetele is veszélybe kerülhet, hogyha ilyesmi dolgok derülnek ki közben. The House has heard... Köszönjük szépen! A kollégák meghallgatták Önt, most Tojasszony következik. Grazie, Presidente. Solo per sottolineare... Köszönöm, elnök asszony. Csak hangsúlyoznám, hogy ezek a hírek, amelyek az olasz sajtóban voltak olvashatók, és amit az Egyesült Államok különböző szerveinek kémkedéséről szól, konkrétan Olaszország esetében, ezek nagyon riasztó hírek. Úgy tűnik, hogy minden ország esetében így járnak el. Az átláthatóság, a korrektség és a tisztelet elvét szeretnénk követelni. Jó lenne, hogy az Európai Parlament is megvitatná ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönjük szépen, meghallgattuk hallottuk önt is, tudomásul vettük a mondandóját, a szavazásra térünk rá, Uszpaszkics úr jelentése az első, a jelentéstevő szót kért, parancsoljon Uszpaszkics úr. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, az a hágai egyezmény 1965-ből egy olyan, egy, egy olyan rendszert teremtett, amely a tagállamok közötti dokumentum cserét lehetővé teszi, egyszerűsítette a folyamatokat, és egyszerűbbé tette a bíróságok számára, hogy polgári és kereskedelmi ügyekben koordináljanak egymással és együttműködjenek. Az egyezményt immáron 25 tagállam alkalmazza, Ausztria és Málta jelezte, hogy szeretne az egyezményhez csatlakozni. A tanácsban hosszas vita zajlott a kérdésről, és a két tagállamnak megadták a lehetőséget, hogy csatlakozzanak a hágai egyezményhez. Szeretném a kollégákat arra ösztökélni, hogy támogassák az egyezményhez való csatlakozásukat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. The vote is closed. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. A következő Van Nieuwenhuizen asszony jelentése a következő. Ismét csak név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. A szavazás lezártam. Elfogadtuk. Zdehovszki úr jelentése a következő név szerint szavazunk ismét, megnyitom a szavazást. The vote is closed. A szavazást lezártam. Elfogadva. Congratulations. Gratulálunk. A következő Becker úr jelentése. Ez egy kicsit, kicsit hosszabb szavazás lesz. 177-es módosító. Készfeltartással kérem, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik. Elfogadva. 181-es és 183-as módosítók. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. The vote is closed. A szavazást lezártam. Rejected. Uh, then amendment... Elutasítottuk. 178-as módosító. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. A szavazást lezártam. Elutasítva. 179-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. A szavazást lezártam. Elutasítva. 177-es módosító. Készfeltartással mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. 180-as, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam, elutasítva. 177-es módosító készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 182-es módosító készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. A bizottsági javaslatról szavazunk készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A jogalkotási állásfoglalás következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Uh, the vote is closed. A szavazást lezártam. Adopted. Then... Elfogadva. Congratulations. The report by Mrs. De Sarnes and... De Sarnes asszony jelentése következik. Első módosítónk, a 16-os módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. A szavazást lezártam. Rejected. Elutasítva. Az illetékes szakbizottság módosítója következik, blogban szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 13-as módosító készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítva. Then amendment 5 uh, and 12. Az 5-ös és a 12-es módosítók következnek, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. A szavazást lezártam. Elfogadva. Hatos módosító készfeltartással mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 7-es és 14-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Te volt is Klaus! A szavazást lezártam. Elutasítva. 8-as módosító készfeltartása mellette, ellenem, tartózkodók, elutasítva. 17-es módosító készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, Elutasítva. Négyes módosító, kézfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kilences módosító, kézfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tízes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítva. 11-es és 15-ös módosítók következnek készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük, rendben. A szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadva. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony. A bizottsági javaslat következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Lange úr kéri a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A jelentéstevők és jó magam sajnáljuk, hogy a tanácssal és a bizottsággal megállapodott szöveget nem sikerült változatlanul elfogadni. Itt egy sürgősségi intézkedésről van szó, amelyel Tunéziát támogatnánk. Annak érdekében, hogy ne veszítsünk el még több időt, azt szeretném kérni, hogy a záró szavazást függesszük fel, és kezdjük meg azonnal a háromoldalú egyeztetést a tanácssal, hogy mielőbb megoldást találjunk, és mielőbb segítséget tudjunk nyújtani Tunéziának. Okay, is... Rendben van, a jelentéstevő tehát azt kérte, hogy az zárószavazást halasszuk el. A jelentéstevő kéréséről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Haladunk tovább. A Zdehovszki jelentés következik. Az állásfoglalás egészéről szavazunk, mégpedig név szerint. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Report by... Rodriguez asszony jelentése következik. Hatos módosító. Vali úr. Igen, csak röviden. A parlament szolgálatai arról tájékoztatnak, hogy a 13-as módosítóval kapcsolatban van egy hiba. Mi a Banking Unionra egyáltalán nem utaltunk, viszont mégis szerepel a módosítóban. Tehát a bankunió szót ki kell húzni ebből a módosítóból. Rendben, a jogi szolgálat ellenőrizni fogja az ügyet. Hatos módosító, név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. Az eredeti szövegről szavazunk, kézfeltartása mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyes módosító, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. 25-ös módosító, készfeltartással szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ötös módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítva. 26-os módosító. Kézfeltartással mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 27-es módosító készfeltartással ismét mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 7-es bekezdés készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 12-es módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást Lezártam. Elutasítva. Hetes módosító név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. 28-as módosító készfeltartással mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 9 bekezdés eredeti szöveg készfeltartással mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 13-as módosítás név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. Tízes bekezdés. Négy részben szavazunk, első rész készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, hár, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Negyedik rész, kézfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 14-es módosító kézfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 15-ös módosító, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. elutasítva. 12-es bekezdés eredeti szöveg készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 29-es módosító készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 15-ös bekezdés két részben, első rész készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nyolcas módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. 16-os módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. 30-as módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. 31-es módosító készfeltartással mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 19-es bekezdés készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 32-es módosító készfeltartása mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 33-as módosító, név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. 34-es módosító készfeltartással mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 9-es módosító. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Rejected. Elutasítva. 24-es bekezdés két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Másik rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosítás. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es módosítás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es bekezdés mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 20, 25-ös bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es módosítás név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítva. 26-os bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosítás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Kettes módosítás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as módosítás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es módosítás mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es bekezdés, két részben első rész készfeltartása mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os módosítás készfeltartása mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 28-as bekezdés, három részben, első, név szerint első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es módosítás. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-as bekezdés két, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es módosítás, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32-es bekezdés. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 37-es módosítás. Év szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 38-as módosítás, nép szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 38-as. 39-es módosítás következik, készfeltartása mellette. ellene tartózkodás elutasítva. 39, 35-ös bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es módosítás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 38-as bekezdés. Megnyitom a szavazást. Ellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nagy 43-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 46-os bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es bekezdés, két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. Második rész, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 24-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, I preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az állásfoglalás tervezetről szavazunk, mellette, illetve ö, név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, és gratulálunk a jelentést készítőnek. Ribeiro, jel Ribeiro jelentés következik. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas bekezdés. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos bekezdés, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es bekezdés 5 részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ötödik rész név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 16-os bekezdés, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 17-es bekezdés, mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 19-es bekezdés név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a kettes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 20-as bekezdés. Két részben első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, második rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es bekezdés. Első rész. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk másik rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös bekezdés, első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 27-es bekezdés mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 29-es bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es bekezdés mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 39-es bekezdés mellett, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész, e- ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es bekezdés, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva. 42-es bekezdés, első rész, népszerű, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as bekezdés, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Következik az 59-es bekezdés első rész. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 62-es bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 63-as bekezdés. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 64-es bekezdés. Négy részben. Név szerint első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, következik másik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, következik a 69-es bekezdés. Két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 70-es bekezdés. Nép szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, következik az A preambulum bekezdés. Két részben, első rész, megnyitom a szavazást. Eh, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az i preambulum bekezdés, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most az állásfoglalás tervezetről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Congratulations! Gratulálunk! Report by Mrs. Következik a Stiller jelentés. 12-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes bekezdés, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Kettes módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 35-ös bekezdés két részben, első rész mellette. Ellene. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a hármas módosító. Népszerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 46-os bekezdés okafogyottá válik, válik, az 52-es bekezdés következik, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most a teljes állásfoglalás tervezetről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. The is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk. Az EU és Tunézia közötti szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése 12-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 14-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 8-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 11-es bekezdés, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13-as bekezdés, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 16-os módosító, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os módosító következik mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 5-ös módosító. Két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. The vote is Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 17-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 23-as bekezdés két részben, első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Egyes módosító, jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, hetesről szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Kilences módosító. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Második rész. Második rész. Okafogyottá vált. Akkor a 18-as következik, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kettes módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 44-es bekezdés, első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas módosító, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók, elutasítva. 57-es bekezdés első rész mellette ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 58-as bekezdés mellette ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 59-es bekezdés első rész mellette ellene tartózkodók elfogadok Második rész népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész kész felmutatással mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es módosító következik mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. A teljes állásfoglalás tervezésről, tervezetről szavazunk. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik Cabezon Ruiz asszony jelentése, egyes módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. Hatos módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva Hetes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kilences módosító, első rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tízes módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tizenegyes módosító mellette, jó, ellenőrizzük a tízesről. A tízesről, a tízes módosítóról, szav, módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. A teljes állásfoglalás tervezetről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk! Következik a Marias jelentés, hatos módosító készfeltartásra mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hat, hatos bekezdés, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes módosító. Ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást. Lez lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Nyolcas bekezdés. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második módosító, kettes, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hetes módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 12-es módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. El, elutasítottuk, elutasítottuk. 15-ös bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk harmadik rész mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodok. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as bekezdés, első rész, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk kilences módosító mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva, tízes módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elutasító. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 4-es módosító mellette, szerintem egyértelmű volt, 4-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. A teljes állásfoglalás tervezetről szavazunk név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Adopted. Elfogadtuk. Maria Szúr jelentéstevő következik. I, I will be very brief. I will be very... Rövidre fogom, és görögül fogok beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék megköszönni a tisztelt háznak, hogy a jelentésemet támogatta. Ebben az EKB és a Troika tevékenységéről számos kritikus megjegyzés is foglaltatik. Vannak azonban olyan dolgok is ebben, amit, amik nem tükrözik a tevő véleményét. Az erről kialakított véleményemet viszont rögzíteni fogom a jegyzőkönyvben. Köszönöm. Jó, akkor most szabad kereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése Ausztráliával és új a következő témák. 8-as, bekez, 8-as módosítom, név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Closed. A szavazást lezártam. Elutasítva. 9-es módosító nézést megnyitom. Vote is closed. A szavazást lezártam elutasítva. Kettes módosító, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. Egyes módosító, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadva. Hármas módosító első rész, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. A második rész okafogyottá vált, akkor a tízes következik. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. The vote is closed. A szavazást lezártam. Rejected. Amendment. Elutasítva. 11-es módosító név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitom. The vote is closed. A szavazást lezártam. Elutasítva 12-es módosító mellette. Kis feltartással mellette ellene. Tartózkodók elutasítva. Négyes módosító, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. G. Preambulum bekezdés. feltartásra. Against. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Ötös módosító. feltartása mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Hatos módosító. Név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitom. The vote is closed. A szavazást lezártam. Elutasítva. Hetes módosító név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. Az szavazást lezártam. Elfogadva. Registration of pet animals across member states. Kedvtelésből tartott állatok tagállami nyilvántartás, tagállamokon átnyúló nyilvántartása. Hat frakció nyújtott be állásfoglalási indítványt, négyes módosító, mellette ellene tartózkodók elutasítva, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, G. Ramblum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodók, nem volt világos az eredmény, megnyitom a szavazást elektronikusan, a szavazást lezártam, elutasítva. H. Preambulum bekezdés mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk, teljesen világos volt az eredmény. We don't need that here. And then we go to the last vote and it, Az utolsó szavazás következik ma. Ez a jemeni humanitárius helyzetről szól. Préda úr szót kért. Parancsoljon, Préda úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak szeretném elmondani, hogy mennyire rossznak tartom azt, hogy február 4-én elhalasztottuk a szavazást. Floor, Preda, who has the floor? Preda úr szó. The floor is yours, Mr. Preda. Parancsoljon, Preda úr! Köszönöm szépen, elnök asszony. Annyit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy a mi frakciónk ellenzi a szocialisták, liberális, liberálisok és a többiek által benyújtott módosító javaslatot, mert ez az állásfoglalást nagyon, ennek az egyensúlyát nagyon megbontja, és, és nagyon is Szaudarábia felé billenti, minden, a régiónak minden szereplőjét említeni kell. Voltunk látogatáson a régióban, akár Szaudarábiában is, és aki benyújtotta a módosító javaslatot, akkor ezt nem említette meg, akkor, amikor Szaudarábiában jártunk. Most nem vitázunk, most szavazunk, mondja az elnök. Ezt már Strasbourgban megvitattuk. de... Mr. Ügyrendi felszólalás, Gárber úr, parancsoljon. Csak szerettem volna elmondani, hogy mennyire sajnálatosnak tartom, hogy február 4-én nem szavaztunk erről a kérdésről, csak azért, mert a diplomáciai kellemetlenségeket szerettük volna elkerülni a delegációs utazás miatt. Időközben romlott a helyzet, az infrastruktúra egyre rosszabbá válik folyamatosan, és szerintem egyszerűen gyalázatos, hogy itt csak vitázunk, vitázunk, halasztjuk a dolgokat, miközben civilek halnak meg. Itt a szavazás ideje, mondja az elnökasszony. Az LK, LKR állásfoglalási indítványáról szavazunk először is mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hat frakció állásfoglalási indítványa következik, az első a hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nagyon világos volt az eredmény, mondja az elnökasszony. Hatos bekezdés. Jó, jó, rendben, akkor ellenőrizzük. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Adopted. Then Elfogadva. A hatos bekezdés következik. Az eredeti szövegről szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadva. Egyes módosító, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadva. Kettes módosító. Mellette, ellene, tartózkodók. Nem szavaztak rendesen, úgyhogy ellenőriznünk kell, név szerint szavazunk. I only check, not roll call vote, but I check because Ellenőrizzük. Nem név szerint szavazunk, csak ellenőrizzük, mert olyan kevesen tették fel a kezüket. The vote is closed. A szavazást lezártam elfogadva. Enne preambulum bekezdés, az első rész név szerint megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadtuk, második rész név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadva. Az utolsó szavazás következik, az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. És elfogadtuk. And then should we say that... yes. Now we come to the explanation. Most pedig a szavazatmagyarázatok következnek. Akik szeretnének mondani valamit, azok maradjanak. Now it's time for the Itt az ideje a szavazatmagyarázatoknak. First is the report. Az első a Becker jelentés. Morvai asszony az első. Morvai asszony következik. Si, Mrs. Morvai. Morvai asszony, parancsoljon, öné a szó. Nagyon sajnálom, elnök asszony. Az emberek járnak, kelnek itt a teremben. Rengetegen beszélgetnek, zajonganak, minthogyha egy kávézóban ülnénk. Ez sért